enyhébb javaslattal. Tehát komoly a helyzet, de azt hiszem, hogy végre jó hírről is beszámolhatok. Köszönöm, biztos asszony. Hat módosító indítvány került benyújtásra, ezzel lezárom a vitát, a következő vita után kerül sor a szavazásra. Ez pedig a kényszerabortusszal kapcsolatos botrány Kínában. Tenok úr Elnök úr, a kényszerabortusz botrány borzalmas. Feng Zhang Mind helyi hatóságok tartóztatlak Zsengia tartományra, és 7 hónapos terhesen abortuszra kényszerítették. Saját magam és a frakcióm is barbár tettnek nyilvánítja ezt. Ez azonban Kínában sajnos nem ritka. A nem al, nemi alapú abortusz Kínában napirenden van, ami azt jelenti, hogy főleg a nőnemű embriókat űzik el. Itt 180-ból embrióból 100 nőnemű, és igazából egy olyan hatóság nincs, amely a családtervezési politikába megfelelő módon beleavatkozna. A kényszerabartusz és a kényszer sterilizáció a következő EU-Kína emberi dialóguson mindenképpen napirendre kell, hogy kerüljön. Köszönöm. Köszönöm, Tenok kolléga, Péterle kolléga. Köszönöm, elnök úr. Ez az állásfoglalás indítvány človekovo dostojanstvo nedotakljivo. primer splava na kitajskem v katerega je bila prisiljena dvaindvajset letna ženska v sedmem mesecu nosečnosti je dejstvo. igen itt a probléma péterle kolléga van egy apró problémánk a tolmács technikával várna egy pillanatig from... no, no, csak egy másodpercre várjon. Just to continue that we can... Tehát folytassa, hogy megnézzük, hogy működik-e. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy most már működik a technika. Tehát ez az állásfoglalási indítvány egy alapvető európai értékre épül. Ez az alapvető érték nem más, mint az emberjogi karta, első cikke az emberi méltóság szent és sérthetetlen. A kényszer abortusz kínai gyakorlata olyan kérdés, amely bizony megérdemli figyelmünket. A kényszer abortusz az emberi jogok lábbal típrása, fel kell szólítanunk Kínát, hogy az egy gyerekes politikáját gondolja át, gondolja újra, és el kell ítélnünk a kényszer abortusz gyakorlatát minden egyes alkalommal, amikor tárgyalunk Kínával. Az európai adófizetőknek tudniuk kell, hogy mire és hogyan költik el a pénzüket, csak az mi értékeink alapján történhet ez. Köszönöm szépen Péterle kolléga, most pedig Romeva Rueda úr, másfél percre. Igen, a tények azok, hogy 2012. június másodikán egy hét hónapos terhes asszony Feng Mei-t elraboltak, elvitték erőszakkal a kórházba, megverték, beadtak neki egy injekciót, amely elvetéléshez vezetett. Abból derült ki, hogy a Sensi tartományban rábírták arra, hogy vállalja ezt a terhesség megszakítást. Hála az internetes kampánynak derült ki mindez, és ebből látják, hogy mennyire fontos a szólásszabadság online is. Ebben a helyzetben emlékezhetnék arra, hogy a nemzetközi eh, népesség tervezési konferencia azt mondta, hogy a családtervezés lehetővé kell tegye a családoknak, hogy megfelelő információkon alapuló döntést hozhassanak a gyermekvállalás tekintetében, valamint, hogy biztonságos, hatékony és elfogadható családtervezési módszereket kínáljanak. A kényszer ehhez nem tartozik hozzá. Először is szeretnénk részvétünket kifejezni az áldozatok családjainak, elítéljük a zaklatást, és azt kérjük, hogy védelmet kapjanak. Elítéljük azt a döntést is, hogy rákényszerítettek fengasszonyt arra, hogy abortuszt hajtasson végre, kiváltképpen a kínai egyke politika összefüggésében kell kiemelten kezelni ezt a kérdést. Az egyke politika továbbra is nagyon vitatott tudósok körében is. Köszönöm szépen, most pedig Sáke asszony másik percre. Thank you, President, Commissioner, colleagues. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kollégák. Múlt hónapban az internetről tudtuk meg, hogy egy 7 hónapos terhes asszonyt Feng Qingmei eh, kényszerabortusszal levetettek, a helyi szervek felléptek, de ez nem egy elszigetelt incidens volt. A, az újszülöttek eh, meggyilkolás, illetve a szex, a nem, nem az alapon történő kényszerabortusz mind-mind az egyerekes politikát szolgálja ki. Ezek a kényszerabortuszok 40 millió, 40 millió, mondom még egyszer, lány, nő hiányzik így a demográfiai képletből. Az embereknek, saját maguknak kellene eldöntenük szabadon, hogy hány gyereket is hogyan vállalnak, tehessék a gyermektervezést méghozzá biztonságosan, és ráadásul a nők ellen célzott ez a egy gyerekes politika vagy gyakorlat. A reproduktív egészséghez való jog alapvető emberi jogok. Például a családtervezés is ide tartodik. Fontos, hogy az ENSZ eh, minél hamarabb elkezde, ugye, elkezdje kivizsgálni, hogy mi is folyik Kínában. Végezetül elmondanám, hogy Kínában és a világban is komoly vitát váltott ki ez a helyzet. Ez az internetek eh, köszönhető, hogy meg tudomást szereztünk erről, tehát ha már itt tartunk az internet szabadságáról és a cenzúra elleni harcról is beszélnünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sáke asszony. Most pedig másodperce Verzsia asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden nőnek joga van saját testéről rendelkezni, ez alapvető jog. Ezt a jogot eszközzé tenni, a politika eszközövé, nem méltó ahhoz, akik az emberi jogok egyetemességét kívánják eh, megvédeni, ugye, amely az 1948-as ENSZ egyezményben le, lefektetve. Mindenfajta megkülönböztetést el kell törölni. Ami minden módon többen megkérdezik ezt a jogot. Eh, egy hátsó eh, a színfalak mögötti háborút folytatnak. Ez eh, szánalmas. Feng e, olyan kényszerabótusz áldozata, amelynek több áldozata is van. A világon másot is el kell ítélni, mint minden olyan gyakorlatot, amely elítéli azt, hogy egy asszony maga dönts, hogy akar egy gyermeket vagy nem. Az internetes hálózat nagy vitát nyitott Kínában. Folytatódik a vizsgálat. Kína, igen, nagy lakosság ország is, 300 millió lakossal, és azt gondolom, hogy az egyke politikája miatt a lakossága előreg, előregedik, és hihetetlen méreteket ölt. A kínai hatóságok felül vizsgálni az egyke politikát. Bátorítsuk őket a politikai párbeszéd keretében. Köszönöm szépen, Verzsia asszony, Verzsia kolléganő. Elfogad egy kék kártyát Migalski úrtól. Migalski úr? Azt mondta néhányszor, hogy egy nőnek megvan a joga a saját testéhez. De itt a gyerekről van szó ugyanúgy a gyerek is birtokolja, mint egy nő. Úgy gondolja, hogy egy embrió a nő testében nem rendelkezik joggal a testéhez. Hanyadik hónaptól rendelkezik ezzel a joggal? Köszönöm szépen, Verzsi asszony! Kedves kollégám! Ez a vita az embrió jogairól. Az abortusz ellenzői állandóan ezt hozzák. Én azt szeretném, hogyha nők maguk rendelkezhetnek a testükről. Ez egy hamis vita, hibás vita, és azt hiszem, hogy nem méltó viselkedés ez. Ezek súlyos problémák. Ne a politikusok kezére játszok ezt. Itt a nő életéről van szó, aki Kínában meghal azért, mert nem alkalmazzák a jogszabályokat. Tartsuk tiszteletben ezeket a nőket, álljunk ki a nők jogai mellett, de ne akarjan ebbe a vitába egy másik vitát bevezetni, mert semmi köze ez a témához. Köszönöm, Verzsia kolléganő. Posselt úrnak is van egy kékkártyás kérdése, elfogadja? Posselt úr? Köszönöm. Nem értem, Verzsé asszony. Miről van szó? Megismételném a kérdést. Úgy gondolja, hogy egy meg nem született gyermek a hetedik hónapban, ismétlem a hetedik hónapban, ez az egész Európai Unióban konszenzus tárgya rendelkezik az élethez való joggal, vagy nem? Egy hét hónapos meg nem született gyermeknek nincs joga az élethez? Konkrétan ezt kérdezem. Nem az anyát ölték meg, hanem a gyermeket, és pedig egy méreginjekcióval. Verzsia kolléganő? Nagyon világosan fogalmaz a kedves kollégák. Önök az embrió jogairól beszélnek, és az ambultusz ellenzői. Én a nők jogait védem. A nő dönt, és nem a férfi az, aki megmondja, hogy mit tehet és mit nem egy nő a testével. Köszönöm, Versia kolléga. Most a frakciók felszólai jönnek. Esszája kolléganő kezd egy perccel. Köszönöm, elnök úr. A kínai egygyermekes politika ismét megmutatta, hogy milyen guztustalan egy hét hónapos embriót öltek meg, mert nem bírta kifizetni a túlgyerek miatt kiszabott büntetést. Kínában az emberi jogokat és a nők, jogikat, nők jogait nagymértékben megsértik. Hogyha lánya gyermek az egyetlen gyermek, akkor lehet még egy gyerek, hogyha fiú, akkor nem. Így Kínában több millió embriót hajtanak el, azért mert lányok. Kínában egyre rosszabbak a demográfiai mutatók, mert így, ahogy már Szálka asszonytól is hallottuk, 4, 4 millió nő hiányzik. Mi nyájan értjük, hogy minden embernek joga van, és az első emberi jog az, hogy megszülethessen erre a világra. Köszönöm, Eszeja kolléganő. Most Másfél percre Sension kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr. Az egyermekes kínai politika az alapvető emberi jogok a típrása, a nemi alapú kényszerabortuszra épül. A gátlásról a kínaiaknak csak egy eh, töredéke tudja, hogy pontosan micsoda. Eh, naponta több ezer abortuszt hajtanak végre, miközben a felvilágosítással eh, sokkal többet lehet elérni. Semmiféle állami szervnek, hivatalnak nincs joga ahhoz, hogy véget vessen egy terhességnek a nő akarata ellenére. Ez egy totalitárius módszer, amely elfogadhatatlan eh, megsértése az alapvető emberi jogoknak. A nők tehát megcsonkítják egy életre, akár megölik eh, a abortuszok során, arról nem beszélve, hogy hány gyerek életét veszik így el. Folyamatosan nő a kínai lakosság, mert az emberek tovább élnek, nem azért, mert egyre több gyerek születik. A kínai szerveknek eh, meg kell változtatni minél hamarabb az eddigi gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Senis kolléganő, most pedig Ojuland asszony következik. Köszönöm szépen. Action of Feng Chan Mei and subjecting her to forced... Az, hogy Feng Chan Mei-t elrabolták, és rákényszerítették az abortuszra. Ez az emberi jogainak lábbal volt. Feng Chan ügyének vizsgálatát, ugye ezt egy helyhatóság hajtotta végre. A kínai hatóságok meg kell, nézni, meg kell nézni, hogy mi van a kényszer abortuszokkal és a sterilizációval, a kényszer sterilizációval az egész országban. Az egyke politika nagyon sok illegális nemek közötti különbségtétel alapján működő abortuszokhoz vezetett az a felháborodás, ami azt követ, amikor megtudták, hogy mi történt Fengel, ezt a felháborodást arra kell felhasználni, hogy az egyke politikát felülvizsgálják és modernizálják a családtervezés, személyes ö, alapon kell működjön. Kínának többet kellene a szexuális felvilágosításba és a fogamzásgátlók terjesztésébe befektetnie. Köszönöm, Újland kolléganő. Schlüter kolléga, segíthetünk? de ne, ne veszítse el a csomagját. A következő Páska kolléga. Köszönöm a szót, elnök úr. Hihetetlen és szörnyű dologgal van dolgunk. Egyrészt itt vannak a rossz törvények, másrészt ott vannak a szívtelen bürokraták, akik eh, végrehajtják ezeket a rossz intézkedéseket a kínai egyke politikai jelében. Az itt leírt eset az állam által jóváhagyott erőszak. Hogyha egy kormányzat a lakosság számát szabályozni szeretné, akkor vannak erre módszerek, és nem szabad erőszakot alkalmaznia. A családtervezés, a gyermekek száma a szülők dolga, és nem pedig az állami. Az állam esetleg felvilágosíthat, információkat adhat, vagy pedig anyagilag is támogathatja, motiválhatja a lakosságot a kényszerabortusz Zhengpingben az internet segítségével került nyilvánosságra. Valószínűleg nem egyedi családi tragédiáról van szó Kínában. Hogyha igaz az, hogy Kína is bevallja, hogy létezik ilyen tett, léteznek ilyen tettek, és ezek erköstelenek, akkor a mi kötelességünk az, hogy fellépjünk ezek ellen, és követeljük, hogy Kína tegyen valamit. Köszönöm, Paska kolléga. Most Obermeier kolléga jön másfél percre. Mikrofon. A képek a kórházról és a meggyilkolt embrióról szerintem senkit nem hagytak érintetlenül. Egy hét hónapos terhes nőt arra kényszerítenek, a hatóságok, hogy elhajtsa gyerekét azért, mert nem tudja kifizetni az 5000 eurós büntetést, amely az egyke politika megsértéséért jár. Ez szörnyű. Egyszerűen nem tudok mit mondani, guztustalan, undorító embertelenségről van szó, és nem egyedi esetről van szó, amióta 1979-ben bevezették az egyke politikát. Azóta 40 millió születést akadályoztak meg. Főleg vidéken próbálják meg a hatóságok ezt a politikát illegális kényszerabortusszal végrehajtani. nem elég Kínával folytatni az emberi jogi dialógust. Hogyha az Európai Unió komolyan veszi az emberi jogokat és betartását, akkor bolykottálnia kellene az összes kínai terméket. Pekingnek meg kell oldani ezt a politikát, és meg kell változtatnia az egyke politikát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olmeyer úr. Eddig voltak a frakció nevében hozzászólók. Szonik úr głębokiego zaniepokojenia sytuacją Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Wysokiego przyrostu naturalnego w Chinach, lecz a kényszerabortusz kínai gyakorlata borzasztó dolog, amely ellen harcolnunk kell, amely ellen fel kell lépnünk. Embertelen elbánás, ez elfogadhatatlan, hogyha egy 20 három éves terhes nőt kényszerabortusznak vetnek alá. Egyértelműen kimondhatjuk, hogy a nagyon szigorú egyke politikát drákói szigorral hajtják végre a gyakorlatban, nincs arra garancia, hogy a jövőben ezek az esetek nem is létlődnek meg. Amely egyébként nyilvánvalóan az emberi jogokat semmibe veszi. egyre nagyobb egy, a közvélemény részéről ennek a politikának a visszautasítása. A fiatal nők az életüket féltik, mert sokan életüket vesztik a kényszerabortus során, ez elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, Szoni kolléga, most pedig Angelili asszony következik. Elnök úr, Kínában az egy szürke politika oda vezetett, hogy kényszer intézkedéseket alkalmaznak, például kényszer abortuszt, egészen 8. hónapig nem is beszélve a kényszer sterilizációról. Aki ezen a kvótán kívül gyereket vállal, óriási büntetést szabnak ki rá. És még akár börtönbe is ö, zárhatnak valakit azért, mert túl túl sok gyereket vállal. Ez elfogadhatatlan. Csak azért, mert nincs engedélye, nem kapott engedélyt a kormánytól, hogy gyereket vállaljon, ez, ez tarthatatlan. Ez nyilvánvalóan roppant traumatikus a nők számára. Nem véletlen, hogy a WHO szerint a legmagasabb Kínában Eh, magasabb a öngyilkosság arány a nők között, mint a férfiak sorában. Köszönöm szépen, Angelini asszony. Most pedig Skidlewska kolléganő következik. Panie Przewodniczący, Parlament Europejski w przyjętej dziś rezolucji... Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament a ma elfogadandó állásfoglalásában egyértelműen vélemény nyilvánít a kínai abortusz politikával kapcsolatban. Az egyke politika napnál világosabb, hogy alapvető emberi jogokat sért, és az emberi eh, test, a női test eh, méltóságát eh, sérti. Abortuszra kényszeríteni lehet közvetve és közvetlenül megfélemlítéssel például, és ez inhumánus módja annak, hogy a leendő anyákra nyomást gyakoroljanak. Tudunk olyan esetekről, amikor élet, életképes magzatokat, eh, már életképes magzatokat eh, hajtanak el nem családpolitika, ez így nem mehet, nem csak szavakkal, tettekkel is fel kell lépni ez ellen. Köszönöm szépen, Svideszka kolléganő. Most pedig a spontán felszólalók, hát jóval, sok, jóval többen jelentkeztek, mint amennyire időnk van. Most is úgy fogok eljárni, ahogy korábban, azoknak adom meg a szót, akik a mai vita során még nem kaptak szót. Gáller kolléga kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha egy gyermekpolitika kényszer abortuszhoz vezet, el kell ítélni. Legyen az hivatalos, vagy lehet, hogy a hatóságok azt gondolták, hogy megfelelően jártak el. Az internet hál' Istennek arra gondoskodik, hogy nem lehet minden információt elzárni. Pozitív az, hogy a helyi hatóságok kártérítést fizetnek, és az érintetteket megbüntetik. Ez csak egy pozitív példa, a pozitív kényszerre. Az az igazság, hogy a jogalimiság védelmére nem mindig számíthatnak. Ezt a témát fel kell vetni, mert hosszú az üldözöttek száma, listája. Tibetiek, írók, újságírók, a falungong tagjai, akiket átképző táborokban kínoznak. Azt hiszem, hogy nagyon helyes, hogy mindig újra meg újra napirendre tűzzük Kínát, és folytassuk Kínával ezt a párbeszédet. Köszönöm szépen, Gáler úr! Zabolszka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A világ le van döbbenve ha azt nézzük meg, hogy hogy jártak el a kínai hatóságok. Ez az emberi jogok lábbal tiprásében, ezért nagyon fontos az, hogy ezt a témát két oldalú tárgyalások során Kínával rendszeresen felvessük. Ezt a fiatal nőt miért rabolták el? Ezt kell megtudni. Miért kényszerítették abortuszra? Hát ez a kínai a politika eredménye. Ez súlyos, hibás politika. Az adófizetők azonban támogatják ezt a politikát. Én azt szeretném, ha az Európai Unió nem finanszírozná azokat a szervezeteket, amelyek a reproduktív egészség égisze alatt végeznek kényszer abortusz. Köszönöm szépen, Zaboszka asszony, Skinner úr. Elnök úr, az egy gyerekes családpolitika áll a probléma középpontjában, és ennek végrehajtása a kényszer abortuszon, illetve a, a, az újszülött gyilkosságokon keresztül olyas valamit azonnal abba kell hagyni a, a kínai hatóságoknak. Magát a szakpolitikát kell sudba dobni. egy hét hónapos terhességnek véget vetni azért, mert az anya, leendő anya nem tud befizetni egy bírságot, ez elfogadhatatlan, ideje kínálnak felismerni, hogy egyes szociálpolitikák nem működőképesek. A kereskedelmi világban eh, akkor lehet sikeres Kína és elfogadható, hogyha más területeken is e, nyugati normák szerint járnak el. Na, ez... Köszönöm Skinner kolléga, Gzsib kolléga kapszót. Na, a kolléga Gzsib? Ist nicht mehr da, dann... Nincs itt Gzsib kolléga, akkor Posselt kolléga zárja le a catch the eye-t. Elnök úr, az egyke politika Kínában összefügg egy olyan jelenséggel, amelyet Szolzsenyicin a 20. század nagyírója a hazugság diktatúrájának nevezett. A kínai rezsim azt állítja, hogy a helyi hatóságok akciójáról van szó. Azonban ne higgyünk nekik. Egy rendszeres évtizedek óta felépített légkörről van szó, amely gyökerei az politikához nyúlnak vissza. Ennek értelmében kényszer abortuszok, kényszer sterilizációk és támadások állnak. Ez az egykepolitika eredménye. A szülőknek kell dönteni. Ez pedig Verzsiel kolléganő a nő és a férfi döntése és a meg nem született gyermek jogát is figyelembe kell vennünk, és pedig az egész világon, hiszen ez az egyik lege univerzálisabb emberi jog. Hogy eh, a fogamzástól a természetes halálig joga van mindenkinek a létezéshez. Nálunk nincsen kényszer, és nálunk is el kell érni, hogy a meg nem született életet ne öljék meg az anyamékben. De ma Kínáról van szó, és az emberi jogokról, és mi nemet mondunk az egyke politikára. Köszönöm, Poszel kolléga. Lunacek asszony. Nem a témához, hanem az élesi szabályzathoz. Ön azt mondta, hogy csak azokat fogja szóhoz jutatni, akik még nem kaptak szót. Kill Nielsen asszony akart hozzászólni a spontán felszólalakhoz. Bosszert úr, aki már egyszer szólt, egy kékkártyás kérdésben szót kapott. Szeretném kérni, hogy az asszonynak is adja meg a szót. Kedves Lunacek asszony, a spontán felszólalástól élénkebbé válik a vita. Azok is szót kapnak, akik nem a frakciók részéről kerültek kinevezésre. A kékkártyajárás során ez egy más élénkítő eszköz. Én az előző vétánál nem adtam meg a szót Posztelt úrnak a téma miatt, most úgy döntöttem, kétszer kapott kékkártyát, és most nem volt bejegyzett felszólaló. Kill Nielsen asszony bejelentkezett felszólalóként kapott szót, de én arra teszek kísérletet, hogy egy kis életet vigyek a vitába. Én nem így, én igyekszem igazságos lenni. Ezzel lezárom a spontán felszólalók listáját. Zárásképpen a biztos asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Unió tisztában van a kényszerabortuszok kínai gyakorlatával, beleértve Feng Jiamei elképesztő esetével, amelyre többen is utaltak a mai vita során. Az Európai Uniót aggasztja Panchunyang esete a Fujiang tartományból, illetve a Huan tartománybeli eset, ahol 8 és 5 hónapos terhességnek vetettek erőszakkal véget áprilisban és június közepén. Az Európai Unió felé eluta, el, elítélték a kínai központi szervek ezt a gyakorlatot, és vizsgálatot indítottak azzal az ígérvényel, hogy a felelősöket megbüntetik. Egy átfogó, 19 tartományt érintő vizsgálatot indítanak a um, családtervezési politikával kapcsolatban. Ugyanakkor az Európai Unió számára aggasztó az, hogy Fengasszony és családja üldöztetésnek van kitéve, azért, mert nyilvánosságra hozták ezt az ügyet. Ezért az Európai Uniónak ezeket az eseteket továbbra is figyelemmel kell követnie, és fogjuk is követni. A erőszak, nők elleni erőszak és nyomásgyakorlás legális Kínában és sajnálatos módon a jogszabályokat nem tartják be. Felemeltük szavunkat a visszaélésekkel kapcsolatban a legutóbbi EU-Kína emberjogi párbeszéd során, amelyre Brüsszelben május 29-én került sor. Arra szólítottuk fel a kínai felet, hogy hozzanak megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy a kínai jogszabályoknak eleget tegyenek, illetve az emberjogi vállalásoknak. Aggodalmukat fejeztünk ki azzal kapcsolatban is, hogy az, azok, akik nyilvánosan kritizálják ezt a politikát, elnyomó intézkedésekre számíthatnak. Chung Chung üldöztetését, ami előtt Amerikába menekült ez a vak emberjogi aktivista, ez is elítélendő, ő is például Sangin tartományban a családpolitikát kritizálta. Miután szabadon bocsájtották családjával, illegális házi őrizetbe kényszerítették négy éven keresztül. Mahang Fang aktivista esete is kiemelendő, aki ismerünk Európában a kényszer abortuszok ellen harcolt. Arra szólítjuk fel a kínai szerveket, hogy a erőszakot, a, az üldöztetésnek vegyenek véget, tehát aggodalmunknak minden adott alkalommal a kínai féle szemben bizony igenis hangot adunk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Hedegor, biztos asszony, hat állásfoglalási indítványt nyújtottak, nyújtottak be. A szavazásra most kerül sor.